határidő, határnappal. Itt nagyon érdekes a Stavrakis féle jelentés. Én részt veszek a regiben is, már amikor időm engedi, és azt tudom mondani, hogy nem megyek túlzottan részletekbe, hogy a regi bizottság gondolkodik a szinergiákról, a pénzeszközök hatékonyabb felhasználásáról. Itt nem hangzanak el túlzottan új dolgok, a bizottság már javaslatokat tett az új megközelítésekre, az első, az első lenne egy megállapodás a tagállamok és a bizottság között, hogy a tagállam aláírna egy megállapodást a a bizottsággal, hogy ezeket az alapokat az eddigeknél hatékonyabban lehessen felhasználni. A hatos számú pontra szeretnék rámutatni, semmi forradalmi jelentőségű nincs ebben, hogy a szociális alap jó lenne, hogyha a kohéziós politikában megmaradna, nem kerülne ki ebből és a tanács minden, és, a, és a jelentés mindenképpen úgy látja, hogy ez akár ellenponthat a szinergia hatásnak. Viszont lenne egy javaslat, amivel kapcsolatban nem tudok mit mondani, és ez szintén benne van a Szavrakakis féle jelentésben, és ez a kulturális alapokkal foglalkozik úgy gondolom, hogy ez egy picit problematikus a mai napon, hiszen tudjuk, hogy a mezőgazdasági pénzek egy másik menetrendből jönnek. Itt tíz évről van szó, ebben az esetben hét évről van szó, és én azt javasoltam Szavra, Szavrakakis úrnak szóban, hiszen ezt a jelentést majd februárban fogják elfogadni, hogy gondolkodjon el arról, hogy hogyan lehet a fejlesztésen, tehát a, a, a, tehát a, a kettes pilléren belül, az agri pénzeken belül, hogyan lehet a vidékfejlesztésben egy, egy hatékonyságnövelést elérni úgy gondoljuk, hogy ezt a pénzt eddig nem megfelelően használták föl. 17%-át nem fizették ki 2009-ben. A pénz átment a Recovery tervekben 2010-ben megpróbálták ezeket a nem kifizetéseket visszahozni, és most, hogyha a 2010-es költségvetés módosítása, ahogy ezt Súrján úr is el fogja mondani, ezek a pénzek adott esetben átmehetnek a kohéziós alapba, tehát az lenne az én javaslatom, hogy lehetne növelni a szinergia hatást a, kettő, a második pillér és a kohéziós uniós alap között. E, további dolgok azok inkább filozófikusak a szinergiahatás növelése érdekében. Ma volt egy közmeghallgatás a regi bizottságban különféle intézmények, testületek képviselői jelentek ott meg, és őt elmondták azt, hogy ismerik a problémákat a különféle menedzsment rendszerekkel kapcsolatban. Néhány országban szociális alapról van szó, ugye regionális alapról, ezt mindig másképpen kezelik, de az én értelmezésem az, hogyha a költségvetés szempontjából nézem a kérdést, akkor nagyon fontos, hogy hatékonyabban használjuk fel ezeket a pénzeket ezeket, ezeket az eszközöket, mert ha ezt nem tesszük, akkor ebben a helyzetben maradunk, jobban, nagyobb koordinációra van szükség az egyes alapok között, és hogyha a regi elő fog jönni egy javaslattal, a hatékonyabb együttműködés és a, az, az, a, a második pillér és a strukturális alapok között, akkor, inge, akkor mindenképpen ezzel tovább kell foglalkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Godmanis kolléga. nagyon ki van művelve, úgy látom már ezekben a politikákban. Igazi ász ebben a kérdésben. Azt láttuk, hogy hogyan ö, ö, költötték el, milyen gyorsan a, ezeket a pénzeket, főleg tekintettel arra, hogy a bizonyos országok nagyon nehéz költségvetési helyzetben vannak. A nehézségek már korábban is fönnálltak, tehát az előirányzat, a strukturális alapok pénzösszegeinek felhasználása nem okozott új helyzetet. Nagyon röviden, a, most nemrég jelent meg az ötödik kohéziós jelentés, és azt gondolom, hogy ez egy elég jó jelentés. Rámutat például arra, hogy 2013 után az EU összes régiója jogosult lesz a struktúrás alapok eszközeire, de megadott átmeneti státuszokat azon régiók számára, amelyek a az EU átlag GDP-nek 75%-a és 85, 80%-a között lesznek. Tehát úgy gondolom, hogy ez fontos dolog kitér arra is, hogy szinergiákat teremtenek minden EU alap között, beleértve a strukturális alap között, és ezt szerintem meg kéne vizsgálni, hiszen azt gondolom, hogy tévedés lenne, hogyha a vidékfejlesztést a kohéziós politikával összemosnák. A vidékfejlesztés a vidéki közösségek fejlesztésére kell fordítani. Tehát szerintem azt hagyjuk így ennyiben, és nem kéne ezeket az alapokat össze, összemosni, mert nem segítene ez a vidéki területeken. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollega. Van-e még megjegyzés? Godmanis úr? Szeretne erre reagálni? Nem? Jó, rendben. Jó, tehát Két jelentésről van szó, a strukturális alapokról és a kohéziós alapokról. Tessék. The second, second is much more tougher approach. A második az sokkal nehezebb, sokkal keményebb megközelítés, ahogy Garriga úr már el is elmondta, mindannyian olvassuk a Financial Times-t, és csupán csak elején vagyunk ennek a folyamatnak, hogyha a, ha a Nikolaj Csikúr a DG Régió részéről elolvassuk a jelentést a 2007-2013-as kerettel kapcsolatban. A, itt a javaslatok eléggé ráhatnak a pénzügyi helyzetre. Egyrészt kiderül, hogy a pénzek felhasználása sokkal rosszabb, mint korábban, tehát nincsenek jó hírek ebből a szempontból, és bizonyos tagállamok esetében hiszen a dossziék nagyon jelentős különbségeket mutatnak tehát hogyha veszük a szociális alapot, akkor a, akkor csak a, a, a akkor az, ötöd, az ötödik évnél tartunk, és 57 százalék mindenképpen az átlag alatt van, és az átlag 90 százalék. Köszönöm és, három, és, a harmadik, és a harmadik javaslat esetében el tudjuk azt mondani, bocsánat, a negyedik pontnál el tudjuk azt mondani, hogy a jó és a rossz tagállamok közötti különbségek ez 247 eh, százalék, ez azt jelenti, hogy az abszorpciós szintek five eh, eh, szörösével rosszabbak, a, rosszabb, a legrosszabb államokban, mint a legjobb államokban, és ez a, ez a különbség akár háromszoros is lehet és hogy sajnálatosan, hogyha megnézzük a havi különbségeket, akkor bizonyos országok teljes egészében leragadtak 2010-ben, nincsenek új megközelítések, ugyanez ez függhet a társfinanszírozási problémával, de, de azt tudom mondani, hogy ez nem csak társfinanszírozási problémák, hiszen bizonyos országokban a rossz, finansz, rossz finanszírozás ott visszavezet elképzelhető a nagy költségvetési hiányra. Sajnos nem tudok túlzottan jó híreket megosztani önökkel de az egyetlen reményem az, hogy 2011-2012-ben olyan évek lesznek, ahol tudjuk a helyzetet javítani. Amit hallunk most a bizottságtól, az azt jelent, hogy a hibák száma 13 11-ről 3 ra mentek le, viszont ez még mindig költségeket eh, irányoz elég, hiszen itt háromszintű tanúsítványozás, tanúsítványozási rendszerekről van szó, és ez nem gyorsítja föl a folyamatot. Viszont ez a rendszer megengedi a hibák további csökkentését csökkentését. Ezek lennének a megjegyzéseim a javaslatokon kívül de ami a javaslatokat illeti, én szeretném a DG Regio részére leírni a számokat. Mindenképpen látni kell, hogy a tagállamok között óriási a különbség, és 2011-ben további javulásra van szükség, sőt 2010-ben is, 2010-es költségvetésben is adott esetben a költségvetés módosítására lesz szükség, majd meglátjuk ezt december 31-én. Merci. Köszönöm szépen, kedves kollega. Nos, ami a kohéziós alapokat illeti, ott egy kicsit más a helyzet. Ott egy kicsit más a helyzet, mint a strukturális alapoknál, és meglepő látni azt, hogy szemben azzal, amit az ember gondolna, nem a legnehezebb helyzetben levő országok azok költségvetési szempontból, amelyek rossz diákok a hitelek felhasználásában. Jó, nincs hozzászóló, akkor köszönöm szépen Goldmanis úr. A két jelentéssel kapcsolatban, amit a Reginél kell véleményeznünk, december 17-e 10 óra, 10 óra a módosító indítványok vádásának határideje. Kodbanis úr jelentéséről a január 27. ülésen szavazunk, másnap pedig a regiben lesz szavazás, és a plenárison márciusban. Utolsó pontunk ma délutánra, holnap reggel 9 órakor folytatjuk a többi ponttal, Gatyeri úr és Nemszki asszony. A közös külés biztonságpolitikai éves beszámoló. Gatyeri úr. Té. Eh, Köszönöm szépen, ezt az állásfoglalást eh, ugyan aláírtam, én írtam alá, viszont eh, közösen dolgoztuk ki a társelőadómmal, Nyenszki asszonnyal. Itt alapjában véve költségvetés technikai aspektusokról van szó. A parlament jelentésével kapcsolatban a, a közös kül- és biztonságpolitikáról. Foglalkoztunk azokkal a jelentős változásokkal, a madridi megállapodás következtében, illetőleg a közös külügyi szolgálat létrehozása kapcsán. Ebben a jelentésemben még egyszer rámutatok arra, hogy mennyire fontos ez a megállapodás, amely lehetővé tette a közös missziók végrehajtását, és legalább a három első misszió megvalósulhatott, és itt, ahogy a parlament mindig is eh, megkövetelte, biztosítani lehetett az átláthatóságot. Egy további pont, amelyel itt, a bizot, amelyel itt az Unió foglalkozik, ez egy olyan kérdés, amely a parlament információval való ellátását illeti, méghozzá a katonai szempontok alapján a közös kül- és biztonságpolitika terén a parlament, mint az Európai Unió intézménye jogosult arra, hogy információkat kapjon, még akkor is, hogyha ez tagállami költségvetésekre is vonatkozik, hiszen a költségvetések mindenképpen kihatással vannak a kül- és biztonságpolitikára, itt vannak igazgatási szempontok is az egyes katonai misszióknál, és ezt az Európai Unió költségvetéséből táplálkozik, és ezért látnunk kell azokat a potlólagos költségeket, amelyek a katonai missziókból származnak. Itt a költségvetési hatóság mindenképpen egy társfinanszírozást biztosít vannak további specifikus kérdések is, amivel foglalkoztunk, eh, például a különleges eh, képviselők eh, szerepe, különösen akkor, hogyha a kül- és biztonságpolitikai költségvetésen kívül kerülnek ők alkalmazásra. Ezen kívül szeretném még megemlíteni, hogy a kül- és biztonságpolitikai költségvetésen kívül itt stabilitási eszközökre és egyéb más eszközökre gondolok, ezeket nem közvet, ezeket ha nem is közvetlenül, de közvetve a kül- és biztonságpolitikai költségvetésből finanszírozzák. Itt szeretnék utalni a madridi megállapodásra, amely fontos elem és egy jó eszköz annak érdekében, hogy nagyobb átláthatóságot tudjunk teremteni a Költségvetési Bizottság érdekében. Köszönöm szépen. Még szeretnék köszönteni egy régi motorost itt a körünkben. Kérem, Zsuánt tapsolják meg. Ő volt a szocialista frakció koordinátora néhány évvel ezelőtt, amikor én Szidónia szerepét vállaltam fel, a költségvetés általános előadójának szerepét, és akkoriban elutasítottuk a költ, költségvetést, módosítást értünk el, és így előre jutottunk a parlament hatáskörének növel, növelésében. Csán utána Katalóniába került, és hát hiányzik a kobuban, megpróbálunk azért érdegélni nélküle is, de ha jól értettem, eh, Katalóniában hiányzik a ö, szocialista pártban is. Úgyhogy üdvözlünk, Joan, örömmel látunk itt. Ennek a témának második előadója Nagyes Danyecki. Köszönöm, elnök úr. Csak néhány szóval szeretném kielégíteni kollégám beszámolóját. Csak egyszerűen föl szeretném hívni a figyelmet arra a fő okra, amiatt a parlament kész elfogadni a bizottság által javasolt új nomenklatúrát, nevezetesen a legtöbb átcsoportosítás a kifizetési előirányzatok vonatkozásában, amelyek nem politikai jellegűek, amelyek a végrehajtáshoz kapcsolódnak, gyors végrehajtást igényelnek, és ezen oknál fogva úgy gondoljuk, hogy a bizottsági javaslat jó, nyilván garantálja az átláthatóságot a különböző missziók finanszírozása során, megőrizve a parlament irányítási feladatát ezen missziók vonatkozásában. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, nevezetesen, hogy az egyetlen idézett cikk a 1903-as, son túllép, és a stabilitási eszközt is említeném illetve az Unió képviselőjét. A közös álláspontunk az, hogy ezen módosító indítványok vonatkozásában nagyobb átláthatóságot lehetne elérni, és jobb irányítást, ellenőrzést a parlament részéről a külpolitika, a külső politikák terén. Elnök, köszönöm es, de ha más nem kér hozzá szólási lehetőséget, akkor köszönöm a kollégáknak a jelenlétet. Nyilvánvaló, hogy jövőre ez a jelentés fontosabb lesz. Nagyobb lesz a jelentősége. a Kobu, Kobu ö, ülése ö, megakadályozza, hogy egy fontos ünnepen részt vegyünk, a külügyi szolgálat ünnepén. Ez itt ö, Brüsszel közelében került megrendezésre, és a ö, főképviselő asszony, Eston asszony ö, be, egyik fontos beszédét tükrözi majd. Mert ugye december 1 nagyon fontos ünnep, és azon politikai céloknak megfelelne, amelyet megfogalmaztunk, a külszolgálat teljes mértékben működik. És végre dolgozhat is. Úgyhogy minden kollégának köszönet, főleg Kátyeri úrnak, ingének. Hát az inge egy kicsit visszahúzta ezt a dolgot, a többiek próbálták kicsit felgyorsítani. Persze, szokás szerint a politikai megállapodást, beleértve a jogalkotói csomagot is, ami aztán ezt követte. Beleértve tehát azt is. És úgy gondolom, hogy jó megoldás született jövőre, kedves kollégák. Remélem, hogy más jelentés készül majd, hogy be, megmutassuk, hogy az Európai Unió dimenziókat ö, váltott külszolgálata terén, és valós súlyjal nyom már van. És ami a transatlanti kapcsolatot illeti, a, az USA elnöke Európai Unió USA csúcson részt vesz, ahelyett, hogy csak két óra hosszát marad, mint ahogy ez néhány héttel ezelőtt volt, most már két napot tölt ott ezen a csúcson, hogy Eston asszonyal eszmecserét folytasson, Rampoly elnök úrral és Barózó elnök úrral is. Köszönöm szépen. Nos, a Bocsánat, emlékeztetni szeretnék arra, hogy a módosítanítványok benyújtási határideje ezen jelentés vonatkozásában december 7-e déli 12 óra. 27. január 27-én fogadjuk el a módosított jelentést, az AFET-ben február 1-én, a plenárison való szavazás pedig márciusban lesz. És ami pedig a jó öreg 2010-es költségvetésünket illeti, az elnök úr először 2008-at mondott, ezért a nagy nevetés. Tehát akkor mégiscsak a 2011-es költségvetésről van szó, amit remélhetőleg 2010 végén elfogadunk, tehát az új bizottsági javaslatról december 3-án kell beadni el később a módosító indítványokat déli 12-ig. Nos, ezzel lezárom a jelentést, de a koordinátorokat szeretném, ha itt maradnának, és az előadónk is, köszönhet a jogi szolgálatnak jelenlétét, a tolmácsokat is 18.30-ig kérjük, hogy maradjanak.